és 2010 decemberében már nagyjából 26%-ban, miközben az amerikai dollár és a yen a tartalékokban képviselt súlya jelentősen csökkent. És hasonló tendenciát figyelhetünk meg az euró, mint ügyleti fizető eszköz, és kötvények denominációja szempontjából. Tehát az euró egy sikertörténet. Másrészt egyes euróövezeti országokban állami adósságválság alakult ki, amely a pénzügyi szektor sérülékenységével és egyes országok versenyképtelenségével ötvöződött. Ez nagyon komoly kihívás elé állított az euróövezet egészét. Mind rövid távon, mind középtávon kezelendőek ezek a feladatok. Az elsődleges kihívás az, hogy a negatív kört hogyan lehet megakadályozni az állami adósságállomány válsága és a pénzügyi szektor, valamint a reálgazdaság sérülékeny helyzete vonatkozásában. Ez pedig olyan monetáris politikát kíván, amely ebben a háromszögben egyensúlyt teremt. Ez alapvető feladatokat ró a monetáris politikára, illetve a pénzügyi stabilitás megteremtése szempontjából. Az LKB számára a célok megfelelő kitűzése merül fel. A pénzügyi transfermechanizmusoknak az alapvető működőképessége a fő feladat. Az ingatlan buborék, illetve a tőzsdei folyamatok erős növekedést váltottak ki a monetáris, illetve a hitelellátottságban, és hosszú ideig ezt nem tekintették problémának monetáris politikai szempontból. A második fő kihívás a válság által felszínre hozott EMU, a monetáris unió gazdaságirányításának a továbbra is tetten érhető gyengeséget, Tehát általánosságban azt mondhatjuk, hogy fiskális és politikai unió nélkül instabil az az egyensúly, amit a monetáris unió el tud érni. A nemrég elfogadott hatos csomag fontos lépést jelent a stabilitás és növekedési paktum erősítésében, de további lépésekre van ahhoz szükség, hogy az euró övezet egészének a stabilitása megőrizhető legyen. Az LKB mandátumát nem érinti az, hogyha ezen az úton elindulunk, más résztvevők érintettek azonban még további hatásokra számíthatnak. Tehát további fiskális, illetve politikai integráció a fő lehetséges következmény. A harmadik fő kihívás az, hogy az LKB hogyan, illetve mikor tud a monetáris politikában megfelelő megoldásokat találni a nem standard intézkedések megszüntetésével, illetve a monetáris politikának a normalizálása útján. Az S&P átmeneti eszköz korlátozott, illetve teljes mértékben sterilizált háttérben. Úgy tűnik, hogy az LKB az euróövezetben az egyetlen olyan tényező, amely gyorsan és döntő súlyjal tudott fellépni. A Következő a kérdés, hogy az euró övezet egészére mi vonatkozik annak érdekében, hogy az EKB, illetve a különböző intézmények megfeleljenek feladataiknak, és ne csak az LKB e állja a sarat, úgymond. Tehát amennyiben a piaci feltételek lehetővé teszik, az LKB-nak e meg kell szüntetni a nem standard intézkedéseit. Megfelelő intézkedés sorozatra van szükség a jelenlegi környezetben, és így lehet megakadályozni a bizonytalanságokat, a negatív kockázatokat. Ezekkel a kihívásokkal szembenézve úgy fogalmaznék, hogy figyelembe kell vennünk, hogy Európa nem sziget, hiszen senki sem sziget. Még akkor is, hogyha a jelenlegi válság erősen befelé fordulóvá tett bennünket. Úgy kell magunkat világméretekben pozícionálnunk, illetve a szomszédainkkal való partnerségben úgy kell működnünk, hogy versenyképesek maradjunk az összes fejlett, illetve felzárkózó gazdaság viszonylatában. Így kell alakítani a monetáris és egyéb politikai ö, folyamatokat is. Ezt megfelelő mandátumokkal, illetve történeti háttérben kell teljesítenünk, közös felelősségünk tudatában a szakmai hátteremet, illetve képzettségemet tekintve úgy gondolom, hogy felkészült vagyok, készen állok arra, hogy az imént vázolt kihívásokat kezelni tudjam. A szakmai pályafutásom során az Európai Unió témáival foglalkoztam, az európai illetve az euróövezet és a nemzetközi gazdaság irányítás különböző szempontú kezelésével foglalkoztam. A gazdasági monetáris, illetve pénzügyi stabilitási kérdések területén Németországban a Bonni Egyetemen szereztem a, a közgazdasági masters fokozatomat, és aztán a különböző árfolyampolitikával összefüggő kérdéseket kezeltem a munkám során, és az MBA fokozatot Milánóban szereztem, és Kölnben dolgoztam, az EU FAR projektek terén Magyarországon és a három balti államban, valamint az akkor még létező Csehszlovákia területén szereztem tapasztalatot. A német pénzügyminisztériumban dolgoztam 1996-tól, és a világgazdaság, a valuta kérdések és a G csoportok, főleg a G7 ügyei tartoztak alám, és két oldalú ázsiai tárgyalásokat folytattam, különösen az ázsiai válság során. Aztán személyi asszisztensként dolgoztam a gazdasági ügyekért felelős államtitkár mellett, és a pénzpiacokkal, nemzetközi ügyekkel foglalkoztam. 1999-től irodavezetőként dolgoztam a pénzügyminisztériumban, 2002-ben pedig igazgató helyettes lettem az európai kapcsolatokkal foglalkozó területen, és az EU költségvetésével, az Európai Beruházási Bankkal foglalkoztam ennek keretében 2003-ban, aztán a pénzpiaci terület felelőse, főigazgató lettem, és öt és fél évig dolgoztam ezen a területen. Aztán az nemzeti, európai szintű, ideértve a Bázel 2 terület és a feladatkörömbe tartozott, és számos hivatal, ügynökség élén dolgoztam a KFW bankcsoport, aztán a német adósságkezelési hivatal és a piacfelügyeleti BaFin területen a G7, G8, G20-as ügyekkel foglalkoztam, és 2008-tól az gazdasági minisztériumnak az államtitkárságán és a nemzetközi és európai szintű, magas szintű testületekben, ideértve a G7 és G20-as grémiumokat dolgoztam, és az európai, az euróval kapcsolatos munkacsoport, e G munkatársa voltam, aztán alternatív gazdaságirányító a Világbank részéről, az EBRD-nél, és dolgoztam a Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Vállalatnál, GIZ-nél, és a, a BAFIN pénzügyi felügyeletének az élén szintén tapasztalatokat szereztem, aztán az FMSA, pénzügyi piacok stabilizálási ügynöksége élén szereztem tapasztalatokat. 2011-ben a G20-as vezetők csúcs találkozójakor serpa pozíciót kaptam a kancellárnő képviseletében, mexikai kollégámmal együtt a G20-as csoportnak a levezető elnöki feladata hárót rám. 2008-ban a Lehman Brothers csődjét követően Jens Weidmannnal együtt dolgoztam, illetve Axel Weberrel, a Bundesbank elnökével a helyzet megoldásán, és a HR e bank stabilizációja, illetve majd aztán az FMSA stabilizációs ügynökség felállítása tartozott a feladatkörömben, és az államadóság válság kitörése óta az EFSF kialakításával, illetve az euróövezet reformjával foglalkozom. Ebben a háttérben úgy gondolom, hogy megfelelő nemzetközi gazdaságirányítási tapasztalatokkal rendelkezem. Lassan a végére érek majd a mondandómnak. Röviden annyit szeretnék mondani, még két további dologra szeretném fölhívni a figyelmüket. Sokan mondhatják, hogy nincs jegybanki tapasztalatom, nem vagyok jegybankár. Ez valóban így van, de a szakmai pályafutásom során közeli kapcsolatot tartottam a jegybanki világgal, mert Németországban a Bundesbank és a BaFin között oszlik meg a jegybank és a felügyeleti, illetve a treasury funkció és a G20-as, illetve G7-es univerzum, hogy így fogalmazzak, jegybank, illetve államkincstári funkciókat tömörít, és az LKB alapítása óta kapcsolatban állok ezzel a világgal, és most közvetlenül is belépek ebbe a világba. Úgy gondolom, hogy ez a változatos háttér értéket jelent majd az igazgatóság munkájában. Nagyon fontosnak tartom a kommunikációt. Az LKB-nek megfelelően kell kommunikálnia a stratégiáját, a döntéseit az európai polgárok irányába és az Európai Parlament irányába is, amely képviseli az európai polgárokat. Ez alapvető feladat a jegybank, a központi bank számára, hogy megőrizze a hitelképességét. És a kommunikáció összetett feladat. Egy monetáris politika 17 tagállam polgárainak a szempontjaival ütközik különböző eh, politikai és gazdasági háttérben, és más történelmi, más és más nyelvi körülmények között kell, hogy működjön. És az egységes fizetőeszköz ugyanakkor azt jelenti, hogy a globális pénzpiacok nagyon odafigyelnek arra, hogy mi történik. És ezért az egységes képviselet, az egyhangon megszólalás az LKB számára rendkívül fontos. Azzal zárnám, hogy tapasztalataimra támaszkodva szeretnék hozzájárulni az LKB igazgatósági tagjaként az Európai Unió jó létéhez, jó működéséhez, különösen az euróövezet, illetve az állampolgárainak a jólétéhez, és az LKB mandátumát szeretném e körben képviselni az ástabilitás megvalósításával elsősorban. És én ezt az Európai Unió érdekeit képviselve, az euró övezet egészét képviselve szeretném megtenni. Német útlevéllel rendelkezve, de az európai politikai gazdasági helyzet ismeretében, és azzal az eltökéltséggel, hogy az európai polgárokat szeretném szolgálni. Köszönöm szépen. A következő kérdés kört nyitom meg, először a néppárt nevében, Werner Langen. Nem, Werner? Jean-Paul ismét. Ám legyen. A listám nem változott, de Jean-Paul kap akkor megint elsőként szót. Nem, nem változott meg. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözöljük Önt, Uram, szakbizottságunknál. Megnyitom tehát a kérdések keresztüzét számos dologról beszámolt az előadásában, amelyek kellemesek voltak, és eh, amelyek megmutatják, hogy eh, valóban vás, válságban van az euró, ehhez kapcsolódik az a kommunikációs gyakorlat, amelyet ön kívánatosnak tart. Az aktualitások sorából egy kérdés. Tegnap a német kancellárasszony és a francia elnök találkoztak, egy órás megbeszélésük volt egy munka vacsora kapcsán a bankok újratőkésítése volt a tárgy, megállapodtak ezen újra tőkésítés elvében, de a részleteket még nem tették közzé, bizonyos határidőn belül megtörténik majd ez. Kettős kérdés, az első, mit gondol ön annak a szükségességéről, hogy újra tőkésítsük-e az európai bankokat, szükséges ez? A másik kérdés pervezebb, azt gondolja, hogy jó módszer az elveket bejelenteni, de nincsenek részletek ezzel kapcsolatban, és a piacokat ez újfent megzavarhatja. Köszönöm. Yes, first. Igen, először is hagy kommentáljam röviden. Egy, gyakran újra és újra el kéne mondanunk, hogy nincs euróválság. Ezzel teljesen egyetértek. Tudnék, ez nem helytálló állítás, semmilyen tény nem támasztja alá. Úgyhogy ebben abszolút egyetértünk. Büszkén ki kell mondjuk, hogy erős és stabil valutánk van, és ezt újra is újra el kell mondanunk a globális szintéren is. Utalt egy találkozóra a francia elnök és a német kancellárasszony tegnap találkoztak. Jó kiinduló pont, igen, az, hogyha egy francia-német megállapodás születik, születik. Ez szükséges, ám nem kielégítő feltétel az eurozónában, meg az Euróunióban. Tehát jó dolog, hogy ez a kiinduló lépés megszületett, ám kik a többi partner és szomszéd felé is ki kell terjeszteni a megállapodást. Aztán egy, egy a bankok feltőkisítését érintő részletes részletkérdést kérdést tett fel. Ez tény, hogy egyik eleme kell legyen egy átfogó csomagnak, melyet az eurozóna érdekében kell, hogy létrehozunk, de különösen a görög helyzet megoldása érdekében. Egy elem ez, amelyet nem lehet elszigetelve vizsgálni. Tehát egyetlen elszigetelt magában álló eszköz nem segít, hanem összefüggésben egy csomagban kell ezeket elgondolnunk. Ezeket, ezekről el kell dönteni, hogy megszületnek, és aztán a megfelelő időszakban kell művel, beindítani ezeket az intézkedéseket. A csomag öt elemet kell tartalmazni, először, hogy Görögország számára egy hiteles megoldást, másodszorban föl kell építsünk, ha és amennyiben szükség lesz rá, olyan tűzfalakat, mint a, az IFSF megerősítése új eszközökkel, melyek célja, hogy a, a, a fertőzést ö, megelőzzük, és az IFSF úgymond tűzerejének leghatékonyabb felhasználását lehetővé teszi. Harmadsorban még egy, egy tűzfal a bankok feltőkésítése, illetve annak biztosítása, hogy a bankok finanszírozáshoz hozzáférjenek, különösen rövid, rövid távon. Ezt az EU 27 tagállam körében kell megszervezzük, elkerülve a, a, a a stigma hatásokat, tehát nem intézményről intézményre kell megszervezni, hanem minden rendszer szempontjából fontos bankot egyszerre bevonva a 27 tagállam körébe. Az átfogó csomag negyedik eleme kötelezettségvállalás hosszú távon az érintett országok fenntartható államháztartási és gazdaságpolitikája tekintetében, amelyek ki vannak téve az fertőzési hatásoknak, és ötöt sorban jobb kormányzás az EMU körében közép és van amelyhez szerződésbeli módosításokra lesz szükség. Tehát igen, támogatom a bankok feltőkésítését, ám egy átfogó csomag részeként, nem elszigetelt önmagában álló intézkedésként vagy eszközként. Ha azt kérdezi, hogy jó stratégia-e volt, hogy tegnap sajtókonferenciát tartottak, az érintettek és a részletekről beszéltek, Nos, szerintem idő kell az átfogó csomag kijelöléséhez. Az, az, hogy egy, egy átfogó megállapodás született tegnap, az helyén való, ám most kell kidolgozzuk a részleteit mindennek. Az október 23-ai csúcs ott is beleértve ebbe a folyamatba. Thank you very much. Köszönöm szépen. A szocialista frakció részéről azt hiszem, hogy Antonin következik. Amennyiben nem változott a sorrend rendben, akkor Antoni. Okay, so you, you, you are going first. Rendben, tehát akkor ön szól elsőként hozzá. Tudom, hogy önt megkeverheti, hogyha a nagy frakciókról van szó itt a tisztes, tisztelt házban. Üdvözöljük Önt a Szociáldemokrata frakció nevében itt a szakbizottságban, az Muszan úr. Egy ponttal foglalkoznék írásbeli válaszában számos alkalommal felvetődik a nemzetközi kontextus kérdése. Utal az önéletrajzában, a jelenlegi munkáiban, valamint a politikai kitekintéseiben is a G20-akra. Ez örömmel halljuk, de szeretném tudni, hogy pontosan mit is ért ez alatt. Milyen cselekvési szint ez pontosan? Itt a monetáris politikáról beszélünk, jól emlékszem arra, hogy még a válság előtt, amikor Wolfinger úr itt volt, akkor arról beszélt, hogy a nagy központi bankoknak semlegesítő módon kell beavatkozni, hogy a valutákat támogassák. Ez megváltozott? Ez az a cselekvési terület, amiről beszél? Vagy a szabályozási vitáról beszél, a G20-ak azon bejelentés, hogy a válság után minden máshogyan lesz. Most, amikor Németországot elhagyja, még lehetne vendégünk a bürokratikus szinten zajló vitáknál, a tanács elnökével, amikor például a hedgefondok szabályozásáról van szó, tehát valószínűleg néha követi ezeket az eseményeket, de új tisztségében erre nem lesz már ideje. Nos, tehát a tagállamok blokkolták ezt az ügyet a múltban, hogy ezzel az eséllyel ilyen a G20-ak. Hogyan tudja ön ezt megváltoztatni? Hogyan lehet megváltoztatni mindezt annak fényében, hogy másfél éve nem vagyunk képesek arra, hogy egy tagállam válságet megoldjuk, amelynek gazdasági ereje Bajorország gazdasági erejének fele. Ez Görögország. Miért is lehetne az, hogy a géhuzak szintjén imponálóan lépjen fel ebben a kérdésben. Thank you. I suppose... Köszönöm. Feltételezem, hogy önt nem zavarja, hogyha angolul adom meg a választ. Valószínűleg több ügyben gyakrabban tarthatjuk majd a jövőben a kapcsolatot, többször találkozhatunk a mai nap kimenetelétől függően, és én a G20-as folyamat elkötelezett híve vagyok, mert egyszerűen nincs más alternatíva. A pénzügyminiszterek, illetve a jegybank irányítóinak a szintjén indult ez Berlinben 99-ben, és aztán ez a pénzügyi válság folytán állandósult, és aztán a gazdaság irányítási fórum keretei között folyik, és rendkívül eredményesnek bizonyult a válság idején. Ahogyan ön, ön nagyon helyesen utat rá, a G20-as kör azóta bizonyította, hogy békeidőben is ütőképes megoldásokat talál. A globális irányítás pedig a tagországok állampolgárának a javát szolgálja. Tehát feltételezem, hogy a G20 folytatja a munkát a jövőben is. A kérdés felvethető, hogy 20 megfelelő létszáma, illetve eze a megfelelő kör, a szándékok, a legitimitás és az eredményesség szempontjából. A G7 nagyon eredményes volt, de már nem legitim, hiszen a felzárkózó gazdaságok ugyancsak részt kell, hogy vegyenek ebben. Így alakult ki a szélesebb kör. Aztán az ENSZ együttműködés százszázalékos legitimitást ad a résztvevőknek, viszont felvethető a kérdés, hogy mennyire eredményes. Két területet vetett fel, a monetáris ügyek, illetve a pénzügyi korrekció és reformoknak a kérdése. Vannak még egyebek is G20-as szinten. Az ígéreteinknek kell elsősorban megfelelnünk, és addig nem vállalhatunk fel újabb feladatokat. Ami a pénzügyi szabályozás menetrendjét illeti. Azt mondanám, hogy nagyon sok minden történt a Pittsburghi csúcs óta különösen, de ehhez hosszú idő kell. Például úgy tudom, hogy még a mai délután az EMEA eh, ügyében lesz egy trialógus, illetve 2012 végéig ez lezajlik majd globálisan. Ez annyiban nem valósul meg, hogy az USA-ban, illetve Európában átfogóan nem, de nagyon sok minden történt azért. Eh, Ázsiában és Latin Amerikában viszont kevésbé indultak el a dolgok. Lendületet vesztettünk a pénzügyi szektor reformja, illetve korrekciója terén. Ez egyértelműen helytelen. Nem mondhatjuk azt néhány év múlva a polgároknak, amikor a következő katasztrofális bedőlés válságba dönt bennünket, akkor ha egyértelművé válik, hogy ez tíz évente ismétlődik, nem mondhatjuk azt, hogy nem találtunk megoldást. Elvesztettük a lendületünket. És a Lehman Brothers csődje óta megváltozott a helyzet, nem állhat vissza az az előtti állapot. Úgyhogy globálisan a rendszer szinten fontos pénzintézetek helyzetét kell stabilizálni, kezelni, aztán a derivatívák, az együtt nem működő országok, illetve az árnyék bankrendszernek a problémája vethető fel. Az FSB becslései szerint 25-30%-át a globális pénzügyeknek az bankrendszer intézi. Tehát ezt a területet is szabályozni kell hogyha kívánják, akkor a nemzetközi monetáris rendszer reformjának a részleteiről is szívesen szólok. De egyelőre itt zárom szavaimat, de készen állok. Biztos lesz pótkérdés a következőkben. Most az ALDE képviseletében. Most szerintem a lista most végre helyére került. Szilvi. Igen, a kommunikációval kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni, ezért németül teszem fel a kérdésemet. Az alternatív eszközöket említette, nincs olyan sok grémium, amely felmerülhet el. De az alternatív az, hogy nincs más alternatíva ezzel kapcsolatban, egyetértek, ám nincs az a benyomása, hogy az állampolgárok számára is világosá kell tegyük ezt, hogy ez egyetlen módszertan, különben nem nagy, nagy, nagy hangsúlyt fektetett az állampolgárokkal való kommunikációra, a beszédében is tette ezt, ám jelenleg, mint a lendületet vesztenénk, nem mi kezdeményeznénk a közvitában. Ön szerint a demokratikus legitimáció nem ér meg egy ilyen jelzést? Vajon a végrehajtó ágban dolgozók miért gondolják azt, hogy a, a G20 keretében is bármiről eldönthetnek bármit, vagy akár hogy az Európa Tanács, Európai Tanács keretében bármiről dönthetnek, anélkül, hogy a közvéleményre figyelemmel lennének. Auch wenn ich sonst immer Englisch rede in solchen Még akkor is, hogyha mindig angolul szólok, ilyen uh, fórumokon most uh, mégis németül szólnék. Uh, igen, rajta kapott, az alternatíva nélküli szót használtam. Németországban 2010-ben ez volt az év legborzasztóbb szava. Hála Istennek nem egy tartalmi döntés, hanem a G20-ak létére utaltam ezzel a szóval. Nincs tökéletes világ, a G20-akat illetően is nincs jobb, ezt kell használnunk minden nehézség mellett, amelyet mindez magával hoz. Azt hiszem, hogy ön egy nagyon fontos pontot vetett fel, mégpedig a piacok, illetve a politika, mint alrendszerek elképzelése az időről, az mindig különbözik, és különbözni is fog. A piacok a pillanattörtész alatt reagálnak egy adott eseményre, mi alatt a legitimációs munka, hogy így nevezzük ezt, nos az időt igényel. Vitáznunk kell olyan helyzetekben, amelyek nem felelnek meg a tankönyvek igazságainak, hogy jobb utat találjunk. Tehát ez mindig lassabb lesz, mindig több időt vesz igénybe. Kérdés az, hogy mennyivel lassabbak lehetünk. Jelenleg talán egy kicsit túl lassúak vagyunk, de jót tesz nekünk az is, hogy nem mindig a Bloomberg és egyéb más fórumokra tekintünk, hogy lássuk, hogy mi inog. Tehát egy középtávú orientációra van szükség, hogy hova akarunk eljutni, és nem pedig mindenféle kis média eseményre azonnal reagálunk. Az a kérdés, hogy hová tartunk. És ez felveti a demokratikus legitimációra vonatkozó helyes kérdést. Számomra mostanáig ez egy rejtély, őszintén megmondom hogy a G20 csúcshoz miért nem tartozik egy parlamenti közgyűlés. Azt meg lehetne csinálni. A G20 szakszervezetei is találkoznának, a vállalkozó vezet, a vállalati vezetők is. A G20 parlamentjai miért nem találkoznak rendszeresen, ezt nem tudom. Azt hiszem, hogy ez egy központi ö, téma, hiszen egyebekben elveszítjük a támogatást az iránt, amit teszünk. Nehéz témákat érint ez, hiszen itt a gazdaságirányítás kérdés is felvetődött, amit tovább kell fejlesztenünk. A felelősséget áthelyezzük a tagállami parlamentekről az Európai Parlamentre. Én ezt egy logikus lépésnek tartom, de ezt nem lehet mindenki olyan szépnek, tehát ezzel kapcsolatban mindenképpen szükséges egy vitát lefolytatni. és kérdés, hogy ezt a parlamenteken belül kell megtenni, vagy pedig a tanácson belül. Ez az önök vitája. Thank you very much. Köszönöm. Ivo Strozsek ismét a Röbbi Reform és Konzervatív Frakció nevében. Asmussen úr, a kérdésem a nyílt és megbízható és forrásokra alapul, a Deutsche Presseagentur és a, a, a FAZ, a Frankfurt Allgemeine Zeitung véleményére. Ezzel kapcsolatban szeretném kommentárját kérni Schäuble úr, a Schäuble úrral készített interjúra, a Frankfurter Allgemeine készítette ezt, ahol Schäuble úr azt javasolta, arra utalt, hogy a német itt a görög állampapírok birtokosai le kell írják jelentős részben ezeket a tételeket, és egy olyan tervről beszélt, ami 60%-os leírását jelenteni a görög állománynak. E két fontos információval kapcsolatban mi a véleményed? Hát azt kérje német kormány álláspontját kommentárjam. Hát ha jól mennek a dolgok, akkor a jövőben nem lesz ez a feladatom. Most megteszem, de a jövőben egy más álláspontom lesz ezzel kapcsolatban, ezt leszögezem most. Miniszterem ebben az interjúban azt mondotta, hogy meg kell vizsgáljuk, azokat a megoldásokat is, amelyeket július 21-én az európai állam és kormányfők hoztak, és meg kell vizsgáljuk, hogy azok az előfeltételek, amelyek a megállapodás alapjai voltak, vajon valami még fennállnak-e? Különösen a magánszektor, a magánszféra részvételére, részvételről beszélt a, a görög államkötvények kapcsán. Nem arról, nem az IFSF új eszközök kell való felruházására is szükség van, Málta és Szlovákia kapcsán is érzékelhető ennek fontossága. Tehát azt kérdezte, hogy vajon az államháztatás oldaláról a görög fenntartható adóságállomány kérdése megoldandó, megoldható-e? A 21 százalékos veszteség leírása, amire júliusban döntöttek, vajon még elégséges-e? Ez volt a kérdés. Azt mondta, hogy a trojka adóság fenntarthatósági jelentését várjuk meg, mert ez része a, a trojka missziójának és a, az egész compliance jelentésnek, és ezt követően lehet értékelni, hol állunk, és levonni a következtetéseket. Ezelőtt azonban már szükség van azokra a tűzfalakra, amelyekre ő is utalt, megfelelő szakaszolásban kell bevezetni ezeket az intézkedéseket, és oly módon, hogy, hogy a pénzügyi piacok rendje fennmaradjon, tehát elkerüljünk egy olyan adóság nem fizetési helyzetet, vagy bármi ezzel összevethető súlyosságú dolgot elkerüljünk. Olvastam én is a német távirőtöröda jelentését, egy bizonyos fűnyíró elvszerű csökkentésről, de ezt nem kommentálom, mert a trojka még ott van, ott dolgozik Aténben, még nem készítette el a jelentését, tehát azt megelőzően nem kommentálnám ezt. Azt kell megvizsgáljuk, mi a teendőnk egy fenntartható fiskális helyzet elérése érdekében hosszú távra az érintett országot illetően. Tehát én nem kommentálnám a az egyes modellek lehetőségét, amíg a jelentés számadatai nem lesznek nyilvánosak. Elnök, köszönöm. Most a zöldek nevében Sven. Tisztelt Asmussen úr! Kétségkívül központi figura ön a nemzetközi pénzügyi piaci politika tekintetében Németország részéről, és a németek elmondanák, hogy nagyon sokszínű, hiszen a ö, ö, szocialista zöld koalíció alatt is dolgozott, Weigel úr irányítása alatt, Weber úrnál tanult, tehát nagyon széles körű tapasztalatai vannak, sok mindent megtapasztalt, ugyanakkor a válság előtt Láttunk egy-két dolgot, például egy érdekes cikket a ö, nagyobb liberalizációt illetően az értékpapírpiacon. Egy lobby kezdeményezés volt ez, amely megpróbált liberalizációt megvalósítani az EKB felügyelő bizottságánál is, amely aztán kudarcot vallott, és központi szerepe volt a bankmentési akciónál és a bankválság feldolgozásában Németországban Ugyanakkor nagyon jó tapasztalatokat is gyűjtöttünk önnel a jogalkotás során, a szakmai jellegű parlamenti tájékoztatókban, a német parlamentben, a Bundestagban. Ön egy gyakorlati ember, nem dogmatikus személy, ilyen személyként fog ülni az EKB igazgató tanácsában Németország részéről. De az, olyan különböző pénzügyminiszterek irányítása alatt dolgozó különböző pártállású pénzügyminiszterek irányítása alatt most egy független testületben hogyan fog viselkedni, amikor a trojka feltételeket fogalmaz meg ezen országok irányában. Az EKB volt a központi szerv, amely a keménységre, szigorú gondoskodott, és bizonyos szociális kérdéseket nem vett komolyan Spanyolországban, Görögországban, Írországban és a többi. Hogyan fog ön eljárni, hogy amikor több szociális egyensúlyról van szó a konkrét válságintézkedések kidolgozása során? Tisztelt képviselő úr! Ich beginne első részében fejtegetéseinek az felvetésének első részére re reagálnék. Most nem szeretnék részletekbe bocsájtkozni, ami az értékpapírpiacokat illeti. Ott van egy mondat az üzemi kötelezettségek leépítése tekintetében. Nos, én ezt úgy összegezném, ezt a problémát, hogy azt hiszem, hogy a gyakorlatban Mindenki, aki az elmúlt években részt vett abban, ami a pénzügyi válság következménye volt, az megfizette ezért a tanulópénzt, jó magam úgy szintén. Ez egy olyan pénzügyi válság volt, amelyet senki nem látott előre, és aki ebből nem tanult, vagy nem gondolt át az álláspontját, az nem képes a tanulásra. És másoktól is ugyanazt követelem, mint magamtól, hogy legyen képes a tanulásra, és az a tapasztalat, amelyet ennek kapcsán gyűjtöttünk, tehát a vak bizalom a piac ba, az mindenképpen problémákhoz vezet. Amire szükség van, az a szabályozás, az államok szabályozók keze, illetve a nemzetek fölötti intézmények szabályozók keze, a szabályok kidolgozása, és nem csak a kidolgozás, hanem a végrehajtás is nagyon fontos. Ez a pénzpiaci szabályozásra annak egészében, és különösen érvényes. azt hiszem, hogy veszítettünk némileg lendületünkből, Bulman úr is felvetette ezt a kérdést, hogy mit tennénk pontosan a Basel Dry reform magját illetően. Bizonyosan vétkesek vagyunk, és ebből tanulnunk kell. Ami pedig a konkrét kérdését illeti, hogy a jövőben milyen magatartást fogok majd tanúsítani, ön gyakorlati emberként dicsért engem, tudja, hogy Németországban ez a monetáris politika kapcsán nem feltétlenül pozitív fogalom, de európai és globális kontextusban én ezt egy pozitív fogalomnak tartom, amiből a németeknek tanulniuk kell, hiszen vannak olyan emberek, akik szerint a kamatok mindig túl alacsonyak, mások szerint túl magasak, mindkettő hasonlóképpen téves, meg kell néznünk az adatokat, és azután kell meghoznunk a megfelelő döntést. Természetesen az ember hozhat rossz döntést, hogyha elemzi az adatokat, de mindig a tapasztalati kiinduló pont minden egyes álláspont esetében az r stabilitási szint elérése. Ami pedig a konkrét álláspontomat illeti a trojka, trojkában, most azt hiszem, hogy Mindenképpen szükség van szigorra, de ez nem jelenti azt, hogy ezt a szociális hidegséggel, a szociális ügyek iránt tanúsított hidegséggel lehet ö, ö, azonosítani. Hiszen ö, az infláció, illetve a költségvetések helyzete összefügg a szociális kérdésekkel. Azt hiszem, hogy a globális intézmények esetében például a nemzetközi valuta alap is sokat tanult mindezen tapasztalatokból, például az Ázsia válsággal összevetve a mostani helyzetet, ugyanez érvényes a Görögország, Írország és Spanyolországi programra is, illetve Portugália elnézést. Right, there's been sinning on both sides, I'm afraid. Uh, the question and answers... Nos, úgy látom, hogy mind a két oldal megsértett a szabályokat, az öt perces szabályt. Most a GUE következik, Jörgen Klute, illetve a kettes kört indítom el a kérdések-válaszok folyamatában, és négy percet engedélyezek. És nem lesz lehetőség a válaszokra, hogyha a kérdés kitölti négy percet. Jörgen. It's okay. Most működik? Nagyszerű. Asmussen úr, ahogy tudja, az Európai Parlament a gazdasági kormányzással kapcsolatos csomagról döntött nem régiben. A magro gazdaság egyensúlytalanságok és a nagy export feleslegek ügyében is, amely a Németországban jellemző évek óta potenciálisan problematikusnak tekintjük. Hans Henner Flasbeck és más közgazdászok a válság fő okának tartják ezt többek között. A német kormány ugyanakkor ezen egyoldalú megközelítés ellen van, sőt igyekszik ezeket az aspektusokat, tehát a, a külkereskedelmi ö, szuficitek kérdését úgy félre söpörni, az asztalról le söpörni. Ön hogyan látja ezt a témakört, amelyről a szakbizottságban és a parlament egészében is vitáztunk, és ön szerint a nagy, az eurózóna nagy nemzetgazdaságai, amelyek külkereskedelmi felesleggel szuficitál bírnak, milyen lépéseket kell tegyenek annak érdekében, hogy leépítsék a problémát. Aztán, aztán másik kérdésem is volna, az Európai Unió több tagállamában egyre, különösen a fiatalok körében egyre nagyobb az ellenállás és a tüntetés, akiket leginkább érintenek a megszorítások. Ön az ön politikai döntésében mennyiben mérlegeli ezeket a mozgalmakat, tömeg elégedetlenséget? Igyekszem a rövid, rövidség, röviden válaszolni. Tény az, hogy rendkívül fontos az, hogy a makrogazdasági egyensúlytalanságok a felügyeleti eljárásokban figyelmet kapjanak a stabilitás és növekedési paktumban ez egy vakfolt volt eddig. Ezek az egyensúlytalanságok részben okai egyes eurozóna államok nehéz helyzetének. Ilyen értelemben helyén való lépés, előremutató lépés ez. A felügyeleti eljárásban az olyan az ilyen deficiteket és szuficiteket figyelembe kell venni, mind a két irányba való egyensúlyhiányt, ám talán ebben aszimmetrikus a hozzáállás, tehát egyetértek azzal, hogy a fő, a fő figyelem azon területeknek koncentráljon, ahol a deficitek a verseny képesség hiányából adódnak. Nem feltétlenül az, hogy ezek az államok, az államok valamit kell tegyenek, a nagy, nemzet, nem, a nagyobb piacok is, nagy nagy tagállamok is belső piacokat kell erősítsék, strukturális reformokra egy katalógus kell létrehozzanak, az olaszokkal kapcsolatban is elhangzott ez, a szolgáltatások piaca, az oktatási ágazat, a kutatás fejlesztés, a munkaerőpiac tekintetében, tehát ezen írásos válaszokban majd kitérhetünk ezekre. Azon tüntetésekről kell kapcsolatban, amelyek az Eurózon egyes tagállamainak, egyes városaiban lezajlottak. Úgy gondolom, hogy ezek figyelmeztető jelek mindenki számára a politika Bajmer frontonál, Spanyolországban 45%-os az ifjúság körében a, a munkanélküliség, és a képeket látva is látjuk, hogy fiatalok főleg az érintett a tüntetők, tehát egy más korcsoport, mint ahol többünk van, ezek figyelmeztető jelek, és az oktatási rendszerek, illetve az oktatáshoz való hozzáférés a, a szociális helyzettől függetlenül fontos, hogy megvalósuljon. Tehát mindenkit be kell vonnunk az oktatási rendszerbe, ez már elkezdődik az óvodában, és a közberuházások révén kell az oktatáshoz való hozzáférés biztosítanunk minden tagállamban. Ezt röviden utalni, csak az írásos válaszomban részesebben kifejtem ebbeli gondolataimat. Köszönöm szépen. Most pedig a néppárt részéről Werner Langen. Äh, Köszönöm szépen, Asmussen úr. Most az életrezet illetően kétség kívül ön egy szakember, rövid kérdéseket szeretnék feltenni. Az Európai Központi Bank függetlensége. Nos, az államkötvény vásárlások ellen miért léptek fel érdeken a véleménye? Az ESFS-re szükség van, új eszközökre is, miután Tris Euro bank licencet és a refinanszírozást elutasította, melyek lehetnek ezek az új eszközök harmadsorban. A célok, az LKB e céljai most az elstabilitásra fókuszál ez az intézmény a jövőben a pénzügyi piacok stabilitására is, és mi a véleménye a Fed javaslatáról, a konjunktúra élénkítésre vonatkozóan, mint cél, és az utolsó dolog a stabilitás és növekedési paktum. Bulman kolléga említette az imént, hogy gyakran a nemzetállamok blokkolták a jogalkotást az EU-ban. Most a stabilitás és növekedési paktum 2003-ban történt már ez, amikor ön már a pénzügyminisztériumban volt. Most kérdés a közösségi módszer az most feledésbe merül-e, vagy a célokat az egyes tagállamok blokkolják? Milyen szükségességét látja egy konszenzusnak a pénzügyi piacok szabályozását illetően, és a G20-ak parlamentjéről is szólt, ez egy, talán egy jó elképzelés, de talán a közösségi módszer, tehát már fennálló európai parlamentet jó lenne, ha komolyabban vennék. Azt hiszem, hogy ez nyolc kérdés volt, Langen úr. Megpróbálom gyorsan ezeket megválaszolni. Ön kérdést tett fel az EKB függetlenségét illetően, különösen az S&P program fényében. Nos, egy jegybank függetlensége alapvetően kényszerítő feltétel egy modern gazdasági rendszerben, azt hiszem, hogy ez teljes mértékben vitathatatlan. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a függetlenség és az elszámoltathatóság egy érem két különböző oldala lenne. Az S&P programmal kapcsolatos határozatok az EKB függetlenségét nem érintették, ezt, ezeket a döntéseket függetlenül hozta a bank, azért hozta ezeket, mert a monetáris tranzmissziós mechanizmus a monetáris politikában zavarokat szenvedett, diszfunkcionális piaci elemek voltak, például az állami kötvénypiacok, amelyek központi szerepet játszanak a nép nemzetgazdaság más részei szempontjából is. Tehát az EKB ezt a mandátum a keretén belül tette, időben korlátozott, limitált módon, és a részvényeket teljes mértékben semlegesítették, hogy ne gyakoroljanak nyomást ezáltal az árakra. Az ISFS-nél azt hiszem, hogy négy új eszközre lenne szükségünk, a primér, szekundáris piaci vásárlások, ez összefügg azzal a kérdéssel, hogy az ESFS a másodlagos piacon is tevékenykedhet, a bankokat újra kell tőkésíteni a központi kormányokon keresztül, és negyedsorban egy precautionary instrument a fertőzés veszélyt elkerülendő. Véleményem szerint ezeket egymással kombinálni kell, hogy a lehető legmagasabb hatékonyságot érjük el az ESFS alkalmazásánál, de az EKB rendszerhez való hozzáférés és a jegybanki likviditáshoz való hozzáférés nélkül, mert véleményem szerint ez a 123-as cikkbe ütközik a szerződésen belül. Ön feltette a kérdést, hogy észszerű lenne-e, hogyha az EKB egy célka, célkatalógust dolgoznak ki, a, mint ahogy a Federal Reserve is megtette már ezt az USA-ban, amely intézmények némileg egyenrangúként állnak egymásra szemben. Ez a kérdés számomra nem vetődik fel. Az EKB szerződése az, hogy az Európában már eddig kialakított célok felett őrködjék, és ezt kell végrehajtani. A stabilitás és növekedési paktumra vonatkozó kérdés, illetve a pénzpiaci szabályozás kérdésére válaszolva azt hiszem, hogy feltétlenül szükség van a fiskális koordinációra, illetve a pénzügyi piacok szabályozására. Itt arra van szükség, amit angolul ownershipnek neveznek, tehát ezt mindenkinek ebben mindenkinek részt kell vennie. Még szorosabb fiskális politikai egyeztetésre van szükség a jövőben, de ez a pénzpiacok szabályozását is illeti. Van itt azonban egy különbség, a pénzpiaci szabályozás az összes EU tagállam, a 27 EU tagállamot érinti, a másik viszont az euróövezetet, az euróövezet további integrációját, hogy a monetáris unió stabilabb stabila legyen, mint ma. Tehát itt látok különbségeket. Nos, ezek biztosan olyan témák, amelyek a ö, ö, jelenleg csak 17 ország valutájára vonatkoznak. Ez Észtország csatlakozása például megmutatta, hogy ez egy elég nehéz szakaszban történt az euróvezet szemére, hogyha a konvergencia kritériumokat egy ország tartósan teljesíti, akkor az a monetáris unió tagjává válhat, ez fontos, de döntő az, hogy Ön említette helyesen a közösségi módszert, emellett fontos a részvétel, a bevonás, az ownership, a kormányok, de a parlamentek vonatkozásában és az egyes tagállamokban. Köszönöm szépen. Antonin. Köszönöm szépen. Asmussen úr. Nagyra értékelem a tapasztalatát is, meg a világos válaszaid is. Különösen azt, amit a pénzügyi tranzakciók megadóztatásával kapcsolatban kifejtett. Először hallok az LKB képviseletében potenciálisan ilyen megnyilatkozást. Az infláció kockázata kapcsolatban a szakbizottságunk delegációja az Egyesült Államokban járt nemrégiben. Ott a defláció problémával is felvetődött, a, az alacsony kamatlábak és az eladósodás együttes fellépése. Tehát egy olyan forgatókönyvet vázol fel, ahol és a, a szociális párbeszéd, az erőteljesebb monetáris politika, a politika együttesen kell, hogy érvényesüljön a jövőbeli európai stabilitási mechanizmusban viselt LKB szerep, illetve a stabilitási alap működtetése kapcsán ön nem gondolja úgy, hogy a közvetlen finanszírozás fontos volna, elég forrás teremtve ahhoz, hogy ezek megvalósulhassanak, ezek a feladatok. Ich hoffe, ich hab in... Remélem, hogy jól értettem a kérdését, ha nem, akkor majd bizony a jelzi, hogy a válaszom nem fedi a kérdését. Az inflációs várakozások kapcsolatos volt az első a kiinduló kérdése. Hát én azt mondom, így fogalmaznék, az inflációs adatok, amelyeket eurozónára most publikáltak nemrégiben 3 százalék körül volt, amely fölötte van az LKB által árstabilitásként meghatározott célnak. Ez világos és nagyon valószínű, hogy a két százalék fölött marad néhány hónapig ez a várakozás, ám aztán visszatérhettünk a két százalék körülti sávhoz, amelyet az árs stabilitás hosszú táv, középtávú meghatározásával egybeesik. Ennyit mondhatunk az erózónában érvényesülő inflációs kockázatról, amely így módon kiegyensúlyozottnak tekinthető a mostani állapot szerint. Beszélt a szakpolitikai mixről az eurozónában, illetve Egyesült Államokban érvényesülő szakpolitikai kombinációról, Tekintve, hogy az LKB-nak és az amerikai Fednek teljesen más a jogállása és a mandátum, erről már beszéltem, abban százszerzelékig igaza van, hogy a policy mix rendkívül fontos, makro és mikroszinten is, az LKB e, e tekintetben korlátozott, ám nagyon fontos feladatkörrel bír, hatáskörrel. Elsődleges cél, mondottam, az árstabilitás biztosítása, ehhez járulhat hozzá legkomolyabban az LKB. E Aztán a tagállami szinten a kormányok olyan eszközök, mint a fiskális politika, a széleskörű struktúrális politika eszközrendszerével hozzájárulhatnak a növekedési, a gazdasági növekedési potenciál kihasználásához, aztán az bér szint meghatározása is ide esik, ahol is a kormányon kívül a, a vállalatvezetések és a, a munkavállalói szervezetek bevonásával történik ez. Tehát mindenki hozzá kell járuljon saját hatáskörén belül e, ezen általános célhoz, ezt nem, ezeket nem lehet összekeverni. Ezért gondolom úgy, hogy a 123-as cikke a szerződésnek kulcsfontosságú a e tekintetben. Tehát a, a, a fiskális műveletek monetáris finanszírozásának tilalma. Ez nem csak, hogy a szövegben áll, hanem voltak éppen a szelleme az általunk követendő lépéseknek. Világosan külön kell választani a monetáris politika feladatkörét és felhatalmazását meg a fiskális politika feladatkörét és, és hatáskörét. Nagyon világosan szét kell választani ezt, és én értelemben az idézett cikk a monetáris politikai keretek alapillérét képezik Európában. Uh, right, thank you very much. Uh... Köszönöm szépen, Oli Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Asmussen úr. Ön szinte minden viharnak a középpontjában volt az egyik legfontosabb szereplő ezen a területen Németországban. Németországnak különleges felelőssége, illetve kötelezettsége van az Európai Unió belül, és különösen az euróövezetben. Ön szerint, az, a, ön szerint a német vezetés felvállalta-e az ezzel kapcsolatos felelősségét, feladatait ezekben az években? Én Svédország képviselője vagyok, az euróövezeten kívüli országot képviselek tehát. És ön szerint célszerű -e a jelenlegi helyzetben az euró csatlakozást lehetővé tenni további országok számára. Tehát, hogyha így tenném fel mondjuk a saját hazám tekintetében a kérdést, akkor ön támogatná ezt. Köszönöm. Az első kérdésére, vagyis hogy a német vezetés megtette-e a szükséges lépéseket a válság idején, a válaszom igen. De hadd fejtsem ki a számomra fontos vezérelvet e tekintetben, az új posztomat is tekintetbe véve. Én nem fogom kritizálni sem a német kormányt, sem más kormányokat olyan döntések okán, amelyeket a múltban meghoztak, illetve azon időszakban, amikor én köztisztviselőként Németországban dolgoztam. Mert az LKB nézőpontjából a megítélés eltérhet a másik nézettől, viszont nem lenne a lojalitás elvének megfelelő, hogyha én ebbe belebocsátkoznék. Tehát egyértelmű választóvonalat kell húznom a múlt, illetve a jövő között, csak így lehet kezelni ezt a kérdést. A monetáris unióba való belépés kapcsán érzelmileg arra hajlanék, hogyha egy ilyen ország, mint Svédország a fiskális politika, illetve kultúra fényében csatlakozási szándékot jelez, akkor nagy örömmel üdvözölnénk ezt a szándékot. De ez nem a korrekt válasz, mert a helyes válasz az, hogy a négy konvergencia kritériumnak meg kell felelni, nem lezárt a monetáris unió, tehát egy vagy két évig teljesíteni kell ezeket a feltételeket a statisztikának, utána kell nézni, levonva a múltbeli tanulságokat, és a szerződés egyéb előírásai az úgynevezett jövőbeni csatlakozó országok számára az, hogy a, az ERM mechanizmus két évig számukra is kötelező előszoba. Tehát ez a hivatalos válasz. Érzelmi alapon azt mondanám, hogy igen, Svédország amennyiben fenntartható módon teljesítik a konvergencia kritériumokat, akkor az Európai Monetáris Unió számára hasznos belépő ország lenne. Tehát e, megadtam erre azt hiszem az érzelmi, illetve a hivatalos választ is. Igen, én hiszek az euróövezet jövőjében. Tehát föl sem merül ez a kérdés a jövőre nézve. Észtország néhány hónapja lépett be, és benyomásom szerint viszonylag elégedett a tagsággal, hogy a klub tagja lehet. Igen, sokkal nagyobb Észtországban az euró támogatottsága, mint Németországban. Ami mindig felmerül, ahogyan említettem, a gazdaság és monetáris kritériumokat teljesíteni kell, de hogyha a klubba belépett az ember, akkor a döntéshozatalban is részt vesz, és erről nem szabad megfelejtkezni. Elnök, köszönöm szépen. Az ECR frakció jelezte, hogy már nincs több kérdése. A zöldek részéről Szent kérdezem, van-e további kérdés, csak lehetőséget kínálok erre. Nos, a kollégáknak kínálom fel a lehetőséget, amennyiben más kérdés felmerülne. A néppárt jelezte, hogy a kérdések végére ért. Igen, valóban. Tehát maradt még idő az önök számára, hogyha kívánják. Nos, rendben, akkor még egy kérdést szeretnék önhöz intézni. A monetáris politikával kapcsolatos nézetei nem teljesen világosak számomra. Kérem, világítson rá egy konkrét kérdésre, amely engem foglalkoztat a válság kitörése óta. Az infláció meghatározása tulajdonképpen a fogyasztói árindexre alapozódik. Ugyanakkor az eszköz, illetve a részvény árak vételét is ajánlatosnak tarthatnánk. Az LKB tervezie az ilyen változást? hogy mondjuk a részvény, illetve tőzsdei változásokat is figyelembe vegyék, hogy finoman szólva itt az ingatag árfolyamokra hívjon fel a figyelmet. Nos, hogyha nem teremtettem teljes világosságot e tekintetben, akkor nem jól mondtam el a mondandómat, mert a bevezetőmben utaltam arra, hogy az ingatlan, illetve a tőzsde buborékok a hitel, illetve a monetáris politika bőséges rendelkezésre állása miatt sokáig nem tűntek problémának. Tehát igyekeztem erre utalni. És felhívni a figyelmet arra, hogy milyen feladatot ró ez ránk. Megpróbálom részletesen is kifejteni ezt. Úgy gondolom először is, hogy én az árstabilitás meghatározását továbbra is a harmonizált fogyasztói árindexhez kapcsolnám, mert ez átlátható, összehasonlítható nem csak az Unióban, hanem globális méretekben is. Tehát amennyiben ezen változtatunk, akkor ezzel sérülhet az eddig kialakított átláthatóság. Ennek ellenére, ahogyan ezt megfogalmaztam, a kivárásra alapozó politika az infláció területén már 2007-8 nyomán korrigálásra került a monetáris politikában, és ezt én helyesnek tartom. Tehát én magam is azt támogatom a működési megoldás terén, hogy egy kicsit azért az ellenszél felé dőlünk a rendelkezésünkre álló eszköztárat alkalmazni fogjuk. Nagyon sok háttérkutatás zajlott a területen, mert hogyha a Tinbergen elvhez ragaszkodunk, hogyha egy célja van az emberek, akkor elméletben több eszközzel kell rendelkeznie. Tehát, hogyha egy jegybankként az árstabilitás a célunk, és egyetlen eszközzel szolgáljuk ezt, akkor az nehézséget jelenthet. Tehát itt a tudásunk korlátozott, kutatásokra van szükség további potenciális eszközök terén, hogy ezeket alkalmazhassuk. És egyértelműen arra van szükség, és a szakirodalom ezt jól megfogalmazza, hogy a célok miben fogalmazhatók meg, és az eszköztárat pedig tovább kell fejleszteni. Tulajdonképpen a részvényárfolyamok inflációs hatása, ástabilitási hatása egyértelmű, és az LKB e két oszlopra támaszkodik a stratégiájában. Gazdaság, illetve monetáris lábon áll ez a politika, és pár éve úgy tűnt, hogy egyértelműen nagyobb súlyt élvez a gazdasági ág a monetáris ággal szemben. Most viszont úgy tűnik, hogy az inga ellen oldalra lendült, és a monetáris politika került előtérbe, illetve egyensúly szükséges a két láb között, mert a pénz halmazati alapon, illetve a hitelek elérhetősége a árfolyam inflációt tekintve is figyelembe veendő. Elnök Elisa. Köszönöm. Elnök asszony, ha nem bánja, portugálul szólnék. Köszönöm, hogy itt van most körünkben. Arra a válaszra szeretnék visszatérni, amelyet Gozesz kollégának adott. Azaz annak szükségességére, hogy legyen egy részletes beavatkozási csomag. Úgy tűnik, hogy itt az ördögi körök korszakát érjük, éljük. Emlékeztetett arra, hogy a bankokat újra kell tőkésíteni. Nos, ez az újra tőkésítés a tagállamok munkája révén kell, hogy létrejöjjön, de jelenleg nagyon sok állam nehézségekkel küzd, nem tudja magát finanszírozni, mert túlzott költségvetési hiányjal küzd. A bankok továbbra is az államadóság közvetítőiként működnek. Tehát itt egy negatív spirál alakult ki, amelyet valahogyan meg kell szakítanunk. Jelenleg az Európai Központi Bank úgy tűnik számomra, hogy nagyon megosztott ebben a kérdésben. Egyrésztről vannak túl nagy bankok, amelyeket túlságosan nehéz megmenteni, úgy szintén vannak túl nagy országok, amelyeket nehéz megmenteni. Ez tehát egy belső dilemma, amely rendkívül nehéz helyzetet eredményez. Véleményem szerint részről a bankok válságkezelési mechanizmusát kellene előrevinni. A bizottság azt ígérte, hogy novemberig jogalkotási javaslattal él ezen a területen. Véleményem szerint erre sürgős szükség lenne, hiszen lehetővé kell tennünk, hogy a bankok a saját megmentésüket finanszírozni tudják, anélkül, hogy ezt az adófizetőkre terhelnék. Ezen kívül meg kell találnunk a módját az államadóság kezelésének is, elkerülendő a helyzet kiéleződését. Hogyan kérhetjük a bankoktól, hogy finanszírozzák Görögországot, ugyanakkor azt mondjuk nekik, hogy akár 30-40 százalékos adósságelengedésre fog majd sor kerülni. Ez egyértelműen egy ellentmondás, amelyet ki kell igazítani. Bizonyosan bonyolult a helyzet, mégis szeretném öntől megtudni, hogy ennek a csomagnak, amelyről ön szólt, mely, milyen elemei vannak? Ön már az irányvonalakat bemutatta, de részletesebb magyarázatokat várnék, és különösen azt kérném, hogy pontosítsa, mi lesz mindenben az Európai Központi Bank szerepe. No, thank you very... Köszönöm. Ezt a összetett kérdés. Abszolút egyetértek azzal, hogy másfél éve válságüzemmódban dolgozunk az eurózónában, sebességet kell váltanunk, különben elveszítjük közös hitelességünket. Abban is igaza van, hogy félbe kell szakítsuk azt a kívánságciklust, amely egyes államok fiskális álláspontjából ered, akik elmennek a bankba, a banktól a reálgazdaságba tovább, és aztán a, az államok adó bevételeivel a kimaradásához vezet. A helyzet tehát bizonyos körülményekhez képest a 2008-ashoz hasonlóan bizonyos szempontból nagyon más. Ami nagyon más, az az, hogy 2008-ban A baj azzal indult, hogy egyes bankok mérlege, illetve mérlegen nem szereplő tételeinek állapota, illetve valódott illetve az államok mérlegéből és mérlege nem szereplő tételeiből adódott, tehát mindent, ö, toxikus kell indult. Most pedig a baj egyes tagállamok államháztartási pozíciójából, helyzetéből ered. Az államadóság visszafizetési képessége nem, már nem magától értetődő, hanem ki kell érdemelni az erre vonatkozó hitelt. És ha ez nem biztosítható, akkor, az, akkor a bankok mérlege sínni meg ezt. Tehát a reakció útja most az államtól a bank felé indul, és nem úgy, mint 2008-ban volt. Amire bizonyal nincs lehetőség, az az, hogy azt mondjuk, hogy a, az állami papírok toxikusak, és ezek, ezen toxikus eszközöktől meg kell tisztítani a mérlegeket, mert ha ezen az úton járunk, akkor elvesztünk. Tehát más megoldásra van szükség, mint 2008-ban. Hogy világos legyek, mint mondtam, a különféle ö, csökkentési herkat számok egyikével sem azonosulnék. Én olyan megoldást keresek, amely az adósságállomány fenntarthatóságát jelenti Görögország, Görögország számára. Ami a csomagot illetve illetve az LKB szerepét ebben, azt mondtam, hogy átfogó csomagra van szükség, amelyre, amelyre egy, egy, egységesen egyben kell jóvá, jóvá hagyni, méghozzá mielőbb, mert a fertőzés terjed, és az átfogó csomag kell, hogy tartalmazzon egyrészt Görögország számára egy hiteles megoldást, egyrészt államháztatás oldalon és de még inkább a versenyképesség oldalán. Görögország számára egy üzleti modell létrehozva, a gazdasági növekedés pályára állítva az országot. Görögország régóta a nyugat legkeletibb csücske. Tehát az Európa, a legkeletibb hely, ahol az Európai Unió szabályában lehetett üzletelni. Ez már nem érvényes, új üzleti modellt kell felállítani a görögök számára. Az IFSF megerősítése révén új tűzva, tűzfalat kell emelnünk az IFSF eszközének legjobb alkalmazásával. Harmadsorban úgy, úgy kell mindezt tegyük, hogy ne stigmatizáljunk senkit. Az európai bankok tőkésítése a rövid távú finanszírozási igényeik biztosításával. Negyed sorban hitelesebb gazdasági és fiskális politikákra van szükség, nem csak a program által érintett országokban, hanem olyan országokban is, amelyekre potenciális hatással lehet a fertőzés. Itt nagyon nagy tagállamokról is gondolok. Ezek is aktívan kell, hogy fellépjenek ezen a fronton, és ötöd sorban világosan meg kell mondjuk, hova akarunk haladni. Európa me- merre halad. Kell tehát egy kormányzati struktúra fennálljon, amely világosan fókuszál az eurozónára. Hogyha mindezeket egy kalap alá vesszük, akkor ugye lehet furcsa szavakat mondani, gazdasági kormányzás, euró, gazdasági koordináció. Voltak éppen ez nem jelent mást, hogy először a gazdagabb országok kell fizessenek többet, meg hosszabb távon, nem egy három éves időszakra gondolva. Másodszorban, hogy kiegyensúlyozzuk mindezt, ellen, ellentételezzük, intrúzív külső ellenőrzést kell biztosítanunk a nemzeti fiskális politikák felett. És ez elvezet a harmadik lépéshez, az erősebb politikai unióhoz, mert még soron erről van szó. Kinek van mindenre felhatalmazása? Ez a tagállamoktól függ, a tagállami parlamentektől, nemzeti kormányoktól, az Európai Parlamenttől. Az LKB ebben fontos, de korlátozott felhatalmazással bír. Az árstabilitásért és a pénzügyi piacok stabilitásáért kell, hogy lépjünk. Az LKB szerepe tehát fontos, de limitált. Része az egész mozaiknak. Ha a többi érintett fél nem teljesíti be szerepkörét, akkor rendkívül nehéz lesz az LKB-nak saját keretében elvégezni a feladatát. Köszönöm szépen. Még egy nagyon rövid kérdésre van idő, mert kifutunk lassan az időből. Egyes válaszaiban említette a pénzügyi szolgáltatásokat, és hogy a 27-ek szintjén kell a lehetőségek szerint ezeket elérhetővé tenni, és említette, hogy ez tennivalókat jelent a 17-ek szintjén is, ahol jelen pillanatban az euró stabilitása forog veszélyben. Tehát kíváncsiságom arra irányul, hogy hogyan látja a 17-ek szintjén lehetséges intézkedéseket a válság kezelése, megoldása, illetve a bankszektor irányítása nyilván felmerül, de mi egyebet lehet még mondani a pénzügyi szolgáltatások vonatkozásában. Az egyetlen oka annak, hogy most a 17-ek körében gondolkodjunk intézkedéseken, az, hogy meg kell védeni a közös fizetőeszközt, illetve annak a stabilitását és mindent megteszek, ami tőlem telik, hogy ezt a 27-ek körére kiterjesszem a pénzügyi stabilitás vonatkozásában, hiszen ön is épp olyan jól tudja, mint én, hogy az euró övezeten kívül a belátható jövőben milyen pénzügyi központok működnek. És van egy többnyire figyelmen kívül hagyott vonatkozás, amikor az egyensúlytalanságok eljárásáról beszélünk. Itt most Klute úr kérdésére utalnék vissza. Az egyensúlytalanságokra vonatkozó eljárás a gazdaságpolitikas, nem csak a fiskális politika szíve lelke, és ezt azért is mondom, mert a jelenlegi stabilitás és növekedési paktum terén a gazdasági vonatkozások kezelése hiányosság volt. És hogyha ezt szélsőségesen nézzük, és az egyensúlytalanságokat tekintve, főleg az euró övezetben, koordináljuk a gazdaságpolitikát, elérjük azt a pontot, hogy a közös piaci folyamatokba kell beavatkozni. Tehát horribile dictu elmondhatjuk, hogy a gazdaságpolitikáinkat az egyensúlytalanságok miatt kell koordinálni, nem csak a fiskális politika miatt az euróövezetben. És a londoni kollégáim tudják, hogy szélsőséges esetben a közös piacot érinti az intézkedés. Tehát ez egy nem szándékolt következmény. Egy általános átfogó gazdaságpolitika csináláshoz fordulunk és a 27-ek szintjén szeretném a szabályokat rögzíteni, hogy a közös piacból származó erőnyük érvényesíthetők legyenek. Ugyanakkor határozott felügyeletet, irányítást tudjunk megvalósítani európai szinten, tehát a 27-ek szintjén, és mindezt hatékonyabban kell biztosítanunk a 27-ek szintjén határon átnyúló módon, mint a 16 -ok, vagy pedig a belföldi megközelítés alapján. Tehát ebbe az irányba kell előrelépnünk. Az EKB-val együttműködve a, és az első figyelmeztetések kiadása megtörtént már, ezek úgy tűnik működnek. Tehát egyrészt a pénzügyi szabályozás, a szabályok megalkotása, ezeknek érvényt kell szereznünk a 27-ek szintjén, és csak hogyha a közös valutáról van szó, akkor beszélhetünk 17-ről, de ez nem egy zárt klub, úgyhogy aki képes csatlakozni, az csatlakozhat is. Elnök. Még mindig nem értem egész pontosan, hogy mire is gondol, de hát talán idővel ez is kiderül majd. Nagyon szépen köszönöm. Kegyesen bánt velünk a válaszaival, és tulajdonképpen, mivel ismét zárt ülés következik, ahol eldől majd az ön sorsa is, kérem szépen, hogy fáradjanak ki azok, akik ebben nem vehetnek részt. Köszönöm szépen!